ez majd helyet kap, ez a bejelentés majd helyet kap a jegyzőkönyvben is, hogy ezzel kapcsolatban nincsen ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük.